közleménnyel állt egy olyan szövegről, amelyet, hogyha 24 órán belül nem támad meg senki, akkor ezzel kapcsolatban a szavazás meg fog történni. A plenáris ülés honlapján minden ezzel kapcsolatos információ elérhető. Tehát a 24 óráig nem érkezik ezzel ellenvetés, akkor a napirendre kerül. Weidenholzer kolléga jelentése következik.